eljárási szabályzat 135-ös cikke szerint. Az első téma Ibrahim Halavát halára ítélhetik, e, és megadom a szót Koreónak egy percre az állásfoglalás megfogalmazójának. Köszönöm szépen, elnök úr. Ibrahim Halaváról van szó, e, akit e, halára ítélhetnek. Számos eh, bűncselekményt vetnek, eh, bűncselekménnyel eh, vádolják, és mindez a összefügg azzal, hogy részt vett a tüntetésen, az egyiptomi kormány hatalomra kerülése óta nagyon veszélyes a helyzet, nagyon nagyok a feszültségek a régióban. Persze szükség van a párbeszédre, azonban nagyon fontos az, hogy nem fogadhatjuk el azt, hogy valakit halára ítéljenek csak azért, mert más véleményem van. A párbeszéd erejét kell kihasználni. Sok tagállam folytat párbeszédet Egyiptommal bilaterálisan, és nyomást kell gyakorolni Egyiptomra arra, hogy Egyiptomra, annak érdekében, hogy szabadon engedjék Ibrahim Halavát. Köszönöm szépen, most Máker úré a szó, egy percre, kedves kollégák. Egy cellába zárták, Ibrahim Halavát megverték, illetve megkínozták, legalábbis hát ezt tudjuk róla, és ezt is így ünnepelte idézőjelben 20. születésnapját, csak azért, mert kihasználta a véleménynyilvánítás szabadságának lehetőségét, illetve a gyülekezési jog szabadságát. Aztán égségsztrájba kezdett a muzulmán testvérek nem igazán hallgatják meg a másként gondolkodókat. Mi a helyzet azonban az új kormányjal kevésbé nyomó ez a kormány? Hát a szabadságjogokat sokkal jobban elnyomják, el, nem veszik figyelembe, mint a korábbi kormány. Egyiptomról nem mondhatjuk el emiatt, hogy demokratikus ország lenne. Halaba és 400 további fogvatartott számára biztosítani kell a tisztességes eljárást és szabadon bocsátásukat. Köszönöm szépen, most másfél percre megadom a szót Sargentini asszony. Köszönöm szépen. Ibrahim Halla 17 éves korában került letartóztatásra. Egy gyerekről van még szó. Vannak nemzetközi megállapodások arra nézve, hogy hogyan bánunk gyerekekkel, vagy fiatalkorúakkal börtönökben. Időközben idősebb lett, rossz körülmények között van, és sok száz ember nagyon rossz körülmények között van. Tömeges eljárások során ítélték el őket, csak messziről látjuk, hogy hogyan hajtják végre az eljárásokat. Ugyanazt vetik a szemükre, ugyanazzal vádolják őket. Ez Sisi-nek az Egyiptomja. Ez az az Egyiptom, mások azt mondják, mert kapcsolatokat kell erősíteni, velük egy stratégiai partnerről van szó, hát nyugtalan térségről beszélünk. Ezt mondják sokan, de hát olyan partnerre van szükségünk, aki stabilizálni tudja a régiót. Azt hiszem, hogy ebben van a nagy tévedésünk. Ez egy olyan ország, amely ahhoz járul hozzá, hogy a régió instabilabb legyen a a Mubarak 2.0 az, ami történik. Mubarakot elzavarták az emberek évtizedes elnyomás után, és a jövőben is megpróbálják majd ezt megtenni. Mi pedig mit csinálunk? Nem nézünk oda. Most azt kérjük, hogy Ibrahim Halávát talán mégiscsak engedjék szabadon. Persze, ezt joggal tesszük, de különben nem nézünk oda, hogy mi történik, hogy a Sisi-val mi történik. Sisi kiket az Dominic Kale és mások, európai újságírók is ott Egyiptomban vannak, akiket elítéltek, nekik is igazságosságot kell szolgáltatni. Köszönöm szépen, mondja az elnök, most pedig Harkin asszony egy percben. Köszönöm szépen. Ibrahim Hallava és közöttem számos közös vonás volt, például, hogy ír polgárok vagyunk, és európai polgárok egyben. Ebben az összefüggésben ez nagyon fontos. Ibrahim Halava fiatalkorú volt, amikor letartóztatták az egyiptomi hatóságoktól követelem azonnal engedjék feltétel nélkül szabadon és mondom, azonnal és feltétel nélkül 849 napot töltött már börtönben, és azt gondolom, igenis azért mondom, hogy azonnal, és igenis ez a nemzet engedjék szabadon, mert a Amnesty International is rávilágított arra, 493 más személlyel együtt ítélték el, és semmiféle garancia nem állt fenn a tisztességes eljáráshoz. Azért használom az azonnali és feltétlenül nélküli szabadon engedést, mert igenis a 41-es törvény alapján történt a letartóztatás. Igenis el kell követnünk mindent, és nyomást kell gyakorolnunk, és kérem a parlamenti képviselőket, akik felvetették ezt a témát, számos esetben már Lind Boylennek szeretnék köszönetet mondani, a nevére, és emlékezzünk a nevére is az esetére. Köszönöm szépen, most pedig Kelly úr egy percben. Köszönöm. Köszönöm minden frakciónak, hogy támogatták ezt az állásfoglalást, így hangúak vagyunk ez ügyben. Köszönetet tartozom Bolan és Harkin kollégáknak, ahogy az elhangzott. A család kérésére nyújtottuk be ezt a javaslatot, ezt az elsorolási javaslatot. Úgy érezzük, hogy Egyiptommal kapcsolatban több tennivalónk is van, de azt látjuk, hogy Ibrahim Halaba esete teljesen elfogadhatatlan, hiszen 2013. augusztusában véletlenül találta magát a tüntetések kellős közepén, elképesztő körülmények között tartják azóta is fogva, minden emberi jogát lebati porral, már csak azért is, mert kiskorú. Éppen ezért az állásfoglalásunk Charlie Flanagan külügyminiszterünk és az ír kormány közbenjárásával remélhetőleg együtt elérhetjük, hogy meggyőzzük az egyiptomi kormányt arról, hogy Ibrahim Halavát engedjék szabadon. Köszönöm. Köszönjük szépen, Kelly úr. Lynn Boylan egy percre kap szót. Először is Ibrahim családját szeretném itt üdvözölni. Az elmúlt két évben együtt dolgoztunk annak érdekében, hogy Ibrahimot megmentsük. Ibrahim letartóztatásakor kiskorú volt, ráadásul folyamatosan elhasztják a tárgyalását, lábbal tiporva az alapvető eljárási jogokat főként ír kollégáim sokat segítettek abban, hogy ezt napirendre tűzzük e, ezt az ügyet. De a többiek elmondták Ibrahim Halava ügyének a részleteit, éppen ezért a legutóbb üzenetét olvastam fel. Ma ünneplem a 20. születésnapomat, most már harmadjára egyedül ünneplem, éppen ezért most üdvözlöm mindazokat, akik hisznek a szabadságban, az emberiségben, akik minden este azért gyújtanak gyertyát, hogy megemlékezzenek az elnyomottakról, a gyengékről. Minden nap nyugtakor azért imádkozom, hogy a szabadság útját világítsák meg ezek a gyertyák. Köszönjük, Boylan asszony. Egy percre Pánceri úrnak adom meg a szót. Eh, Köszönöm elnök úr. Ibrahim Halava évek óta börtönben sínlődik, és akár halálbüntetést is kiróhatnak rá. Én is hangsúlyoznám, hogy amikor letartóztatták, kiskorú volt az egyiptomi szervek ezt nem vették figyelembe, mely a, a, a gyermekek jogairól szóló nemzetközi egyezmények teljes figyelmen kívül hagyását jelenti. Ez szerintem elfogadhatatlan. Ibrahim Halavával egykorúakat is halára ítéltek már idén. Tudjuk, hogy mennyire borzasztó a halálbüntetés, de főként kiskorúak esetében rettenetesen megrázó. Arról nem is beszélve, hogy minden nemzetközi normával szembe megy. Éppen ezért követeljük Ibrahim Halova szabadon bocsájtását. Köszönjük. Ezzel a frakciók nevében hozzászólók következnek, elsőként a néppárt nevében helyi szó. Tisztelt elnök úr, én is eh, csatlakozom az előttem szólókhoz, és üdvözlöm ezt az állásfoglalási javaslatot, és köszönöm főleg azoknak, akik az elmúlt években Ibrahim Halavaért küzdöttek. Bolya kollégát is szeretném itt említeni. Nem csak egy ír állampolgárról van szó, ahogy Harkin képviselő is mondta, hanem Európai Uniós állampolgárról van szó. Az Európai Unió a, szaba, a szabadságra, a jogokra, az alapvető szabad jogokra épül, amelyet az európai jogban elfogadtunk. Az Európai Uniótól azt várjuk, hogy higgyen ebben, ezekben a jogokban, és azt várjuk a harmadik országoktól, amelyekkel kapcsolatokat tartunk, hogy ezeket tartsák tiszteletbe. Az egyiptomi hatóságoktól azt követelem, hogy az európai, ismerjék el, hogy az Európai Parlament egység, egységesen lép fel, mindenki számára ugyanazt a jogot kell érvényesíteni. Ibrahim Halavinak egy elnöki engedélyt kell adni arra, hogy haza hazaérkezhessen, hazajöhessen, e, és ezt meg kell adni neki. Ezt e, kérem, hogy egységesen támogassuk. Köszönöm szépen. A következő hozzászóló a szocialista frakció nevében Weidenholzer úr tessék. Köszönöm szépen, elnök úr. Ibrahim Halava e, esete, tragikus eset azt mutatja, hogy egy, egy, egy személlyel mi történhet akkor, hogyha nem veszik komolyan az emberi jogokat. Az egyiptomi hatóságok e, számára nem lenne bonyolult e, ennek az ellentétéről tanúbizonságot tenni. Ibrahim Halava azonban nem csak egy egyéni eset, hanem azt mutatja, hogy egy országban szisztematikusan megsértik az emberi jogokat, nem veszik figyelembe a szabadságjogokat, és ez nagyon eh, fájdalmas, hiszen számunkra eh, és az ENSZ számára fontos partner Egyiptom az eh, terrorizmus elleni harcban, és stabil Egyiptomot szeretnénk. De kedves kollégák, a valódi stabilitást csak akkor lehet elérni, hogyha a demokrácia és a jogállamiság tiszteletben tartása megtörténik. Különben olyan ez az egész, mint egy kukta, amelyben erősödik a nyomás, és aztán egyszer csak felrobban. Köszönöm szépen, mondja az elnök, a liberálisok nevében pedig Sáker képviselője a szó. Köszönöm szépen, elnök úr, kedves kollégák! E, Egyiptomban az e, emberi jogok, a tisztességes eljáráshoz való jog, az alapvető jogok e, lábbal tiprására kerül sor, és ez már túl sok áldozatot hozott. Egyiptomok, egy, egyiptomiak, akik szabadságot, demokráciát akarnak, azt látják, hogy rosszabb a helyzet, mint Mubarak alatt. Az Európai Uniónak nem lehet szemet hújni e fölött. Na, a, nem fenntartható ez az illúzió eh, Egyiptomban. Eh, úgy tűnik, eh, hogy a muszlim testvériség azt gondolják, hogy a muszlim testvériség majd a szabadságjogokat, az egyenlőséget fogja támogatni, nem? Én nem hiszek ebben. Az muszlim testvériség ki 2013 ban tüntettek, ők is azt mondják, hogy Ibrahim Halava azonban nem számít bűnösnek addig, amíg ezt nem, nem ítéltek, addig, amíg nem ítélték el. Az tárgyalását elhalasztották, az egyiptomi börtönökben a helyzet nagyon súlyos. Halava ír állampolgár 17 éves volt, amikor elfogták, emiatt azt követeljük, hogy engedjék szabadon, és engedjék meg szabad a hazatérését. Köszönöm szépen. Az EFTD nevében most James asszony szó. Good morning. Jó reggelt kívánok! Az elefánt a porcelánboltban. Ugye teljesen világos, hogy miről van szó, csak senki sem akarja belátni. Emberi jogok sérelméről van szó, és az Európai Unió úgy viselkedik, mint az elefánt a teremben. Itt Törökországot vegyük például. Minden Strasburgi ülésen az emberi jogokról vitatkozunk a végén, és ma reggel Halavaúról beszélünk. Törökország olyan ország, amely 3 milliárd dollárt kap arra, hogy leállítsa a migráns áradatot, de nem foglalkozunk igazából az emberi jogi sztenderdekkel. Milyen üzenetet küldünk ezzel? Igenis, azt gondolom, hogy pozitív eredményt kéne elérni, és szívesen beszámolnék ilyenről a ma délelőtt után is, de azt hiszem megint csak sokat beszélünk, és kettős mércével mérünk, és amíg nem oldjuk meg például ezt a kérdést, és tegnap is vitatkoztunk Törökország csatlakozásáról az EU-hoz. Amíg ezt megtesszük, addig mindig kettős mércével mérünk, és addig olyan történeteket látunk majd, mint a halóféle történetet is másokat. Köszönöm szépen. Másfél percben Epiteudeos úr a függetlenek nevében. Köszönöm szépen, elnök úr. Ibrahim Halava egy fiatal által ír egyiptomi állampolgár, amely 2013 óta van börtönben, 493 másik emberrel együtt ítélték el, egy sor cselekményt vetnek a szemére, még gyilkosságot is, és köztulajdon rombolását. Az EU rendelkezésére álló adatok alapján elmondhatjuk, hogy sérültek az emberi jogai, két évvel ezelőtt vitték börtönbe, tisztességtelen eljárást kapott, kínozták, nem kap rendes orvosi ellátást, és úgy tűnik, hogy akár még halára is ítélhetik. Az egyiptomiak azt mondják, hogy nem sérültek Halava úr emberi jogai, elmondják azt is, hogy milyen cselekményeket követett el, és rámutatnak arra, hogy talán az államfő kegyelmet ad neki, hogy a, mégsem ítélik határa, vagy nem hagyják végre. Egy sor emberi jogi sérelem történik a világon, természetesen ez az egyik eset, és itt mozgósítania kell az Európai Uniónak Ilyen értelemben tehát elmondhatjuk, hogy fel kell lépnünk. Az ír követség egyébként számos lépést tett, már talán eljutunk oda, hogy szabadon engedik függetlenül az ítélet. Egyiptom egy olyan ország, amely szoros gazdasági kapcsolatokat ápol az Európai Unióval, és nyilván ezt nem akarják sokan kockáztatni, hálával úr miatt, de azt is látni kell, hogy számos más eset is van, amely nagyon hasonló a halló esethez, ezeket nem veszük figyelembe, ignoráljuk. Igenis az Európai Uniónak fokozottabban kell figyelnie arra, hogy ne sérüljenek a jogok. Az, még az EU-n belül is van ilyen, tudjuk, hogy ilyen történt a saját hazámban is. Egy percben, Venta úr. Köszönöm szépen. 17 évesen ítélték el Halava urat 493 másik emberrel Egyiptomban, Kajróban. Egyébként a halálbüntetés fenyeget, és látni kell, hogy idén már rengeteg embert ítéltek el, Egyébként az egyesülési joggal akartak csak élni, ami mindenkit megillette. A legutóbbi ítélet után éjségsztrájkba kezdett másokkal együtt. Igenis meg kell adnak ki a tisztességes eljárást a nemzetközi standardek alapján és lehet végkel tenni az angol nyelvű levelezést, és kiderül egyébként, hogy kínozzák is. Felszólítom az egyiptomi hatóságokat engedjék szabadon halva urat, aki európai polgár. Egyéb, Egyiptomnak egyébként a kínzás elleni egyezményhez is csatlakoznia kell, és a halálbüntetés elleni egyezményhez is. Köszönöm. Géringer asszony. Egy percben. Köszönöm szépen, elnök úr. Az emberi jogi sérelmek esetei igenis aggodalomra adnak okot nemzetközi szinten is. Itt alapvető emberi jogokról van szó, egyesülési jogról, a tüntetési jogáról, a szólásszabadság jogáról, és e, e, két évvel ezelőtt tartóztatták le Haleva urat, e, számos másokkal együtt egyébként halálbüntetéssel fenyegetik a személyre vetett cselekmények alapján. El kell, hogy mondjuk, hogy nem is tudjanak tisztességes eljárásokat, tömeges eljárásokat lefolytatni, mert nem lehet, hiszen még a teremben sem férnek el az emberek. Igenis, számos ember meghalt, amikor megtámadták a mecsetet, ahol, ahova bemenekültek az emberek például, csak azért, mert a szabadságért tüntettek. Igenis fel kell szólítani az egyiptomi hatóságokat, hogy feltétel nélkül bocsássák szabadon az összes embert, amelyet ezen az alapon ítéltek el hiszen itt az Európai Emberi Jogi Egyezményt is figyelembe kell venni, tisztességes eljárást kell biztosítani egy pártatlan bíróságon keresztül. Egyiptomnak is eleget kell tennie. Köszönjük, kedves kollégák! Három spontán, hárman kértek spontán hozzászólás során időt. Mindenkinek megadom a szót, elsőként Polcsak úrnak. Köszönöm, elnök úr. Az egyetemes emberi jogok, illetve az emberi jogok egyetemességében hiszek, éppen ezért egy uniós állampolgár esetében különösen fontosnak tartom, hogy határozottan fellépjünk. Nagyon gyakran utazunk külföldre, és akárhányszor külföldön járunk, el kellene gond gondolkodnunk azon, hogy egy, egy, egy külön küldöttséget küldjünk Egyiptomba. Hiszen csak gondoljunk bele, valahol Egyiptomban egy sötét, büdös börtönben sínylődik egy európai állampolgár. Látogassuk meg ezeket az embereket, nem most először fordul ez elő, nem csak Ibrahim Halava sinlődik, szenved külföldi börtönben elképesztő körülmények között. Tegyünk valamit, szerintem jó ötlet lenne, hogyha gyakrabban ellátogatnánk börtönökben, amikor külföldre járunk. Következő hozzászólunk Mária Szó, szintén egy percben. Igen, köszönöm elnök úr! Ibrahim Halava ír állampolgár, uniós állampolgár, azért tartják fogva, mert állítólag részt vett a kairói tüntetésekben. Persze tárgyalásra nem került sor, ezt újra és újra elhalasztják. És hát fennáll a veszély annak is, hogy akár halálbüntetést rójanak, szabjanak ki rá. Ezért újra és újra követelnünk kell, hogy engedjék szabadon. Az Európai Uniónak a halálbüntetés eltörlése ügyében fenn kell tartania a nyomást, és mindent meg kell tartanunk, tennünk annak érdekében, hogy azokban az országokban, ahol még van halálbüntetés, ott újra és újra elmondjuk, hogy ez milyen borzasztónak tartjuk. Köszönjük Csics úr a harmadik hozzászólón. Köszönöm elnök úr a lehetőséget. Ibrahim Halava, ír állampolgár, európai állampolgár. Konnao parlamentu kötelességünk, erkölcsi, politikai kötelességünk, hogy felemeljük a szamukat itt az Európai Parlamentben, de ez nem elég, emellett még arra is szükség van, hogy Mogherini főképviselő asszonyt is megkérjük, felkérjük arra, hogy az egyiptomi szervekkel vegye fel a kapcsolatot a legmagasabb szinten, és követelje Ibrahim Halava szabadon bocsátását, még mielőtt a halálbüntetés rónak ki rá. Egyiptom partnerünk. Szeretnénk Egyiptommal együttműködni. De a legkevesebb, amit elvárhatunk cserébe, az az, hogy minimális normáknak eleget tegyen Egyiptom. Főként akkor, amikor egy uniós tagállam állampolgáráról van szó. Éppen ezért azt kérjük, sőt, követeljük az egyiptomi elnöktől, hogy lépjen fel személyesen Ez ügyben, így tudja megmutatni, hogy komolyan gondolja az együttműködést az Európai Unióval. Most meg Guinness asszony következik egy percben. Köszönöm, elnök úr! Hallgatva a vitát, úgy éreztem, hogy hozzá kell szólnom. Szeretném mindenkinek megköszönni, hiszen politikai pártól és nemzeti hovatartozásától függetlenül mindenki felemelte a hangját az ő érdekében. Remélem, hogy ez jó példa lesz, és remélem, hogy az egyiptomi szervek is meghallják a szavainkat, az aggodalmainkat. Szeretnénk együttműködni Egyiptommal, hogy megoldjuk a problémát. Erre az egyetlen megoldás pedig az, hogy Ibrahim halavát szabadon bocsátják, szabadon engedik, és hazatérhet a családjához. Elképzelni sem tudom, hogy milyen lehet már harmadik éve a börtönbe sinlődnie. Tegnap is a szarodiak kapcsolatban hallottuk, hogy ez mivel jár. Köszönöm kollégák, hogy felemelték a hangokat, és remélem, hogy valóban végül e, eredménnyel jár mindez. Köszönjük szépen! Childers asszony egy percben még. Köszönöm szépen, elnök úr! Azt remélem, hogy ez a mai vita legalább valami vigasztalást ad Ibrahim Halava családjának. Hadd emlékeztessek mindenkinek, mindenkit arra, hogy itt most nem csak emberjogi helyzetről van szó, hanem a gyermekek jogairól is. 17 éves volt Ibrahim, amikor börtönbe vetették. Hány más fiatalkorú van börtönben, hányan vesztették életüket? El kell képzelnünk, hogy milyen lehet egy gyereknek eh, ilyen eh, körülmények között eh, lenni, találni magát, ha mi gyerekünkről lenne szó írállampolgárról van szó. Remélem, hogy az egyiptomi hatóságok komolyan veszik az Európai Unió aggodalmait. Ez egy az em, a gyermekek jogait érintő és a felnőttek jogait érintő ügy egyben. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Klun asszony következik egy percre. Köszönöm szépen, elnök úr, és köszönöm szépen a lehetőséget, e, és először is szeretnék köszönetet mondani mindenkinek, akik támogatták ezt az állásfoglalást. Különös tekintettel Bojlen e, képviselőnek szeretnék gratulálni, ő mindent megtett annak érdekében, hogy ez a téma napirendre kerüljön. Ibrahim Halavi eh, családjának egyes tagjai most itt vannak, itt van, és meghallgatja ezt a vitát. A legfontosabb pont, ez a fiatal gyerek volt, tehát kiskorú volt, 17 éves, amikor eh, elfogták eh, és börtönbe vetették, ez, ez kell, hogy vezessen bennünket. Már jó ideje börtönben van, 20 éves, és a többiekhez hasonlóan azt kérem az egyiptomi hatóságoktól, hogy ismerje be, fogja fel, hogy ez egy ír állampolgár, egy európai állampolgár, hogy és azt követeljük, hogy őt engedjék szabadon, hadd térjen haza a családjához. Egy fiatal akit évek óta fogva tartanak, a tárgyalását folyamatosan elhalasztják, most szombatra tűzték ki. Nagyon nehéz helyzetben van e, tehát. Minden esetre a legfontosabb az, hogy 17 éves volt, e, kiskorú volt, amikor e, elfogták. Köszönöm. Köszönöm szépen. A biztos úré a szó. Megint csak megint csak azt tapasztalhatta, hogy a parlamenti képviselők mennyire egységesen szóltak fel. Biztos úr, köszönöm. Mindannyian nagyon öm, aggasztónak tartjuk, hogy egy Európai Unió áll, Uniós állampolgár ez a csapás érte. Egy ír egyiptomi állampolgárról van szó, és nem csak a arról van szó, hogy egy hosszú börtönbüntetésre ítélhetik, hanem arról is, hogy akár halára ítélhetik szorosan figyelemmel kísérjük a helyzetét, a 2013-as bebörtönzése óta Federica Mogherini is kapcsolatban van az ír és az egyiptomi hatóságokkal. Továbbra is fontos téma ez tehát, de, és, és támogatjuk az ír hatóságok fáradozásait Ibrahim Alava szabadon bocsátásáért teljes egyetműködésben és koordináltan kívánjuk ezt az ügyet kezelni. Emellett egy szélesebb körű Európai Uniós keretbe szeretnénk ezt helyezni az egyiptomi emberjogi helyzet felvetésével. Újra felvettük az EU, e az emberi jogi párbeszédet Egyiptommal, amely öt évig szünetelt, és nagyon fontos, hogy Egyiptom a nemzetközileg is elismert tisztességes tárgyalási körülményeket biztosítsa, amelyhez hozzátartozik az is, hogy ne késletessék a tárgyalásokat, és pedig ez megtörtént, hogy tömeges ítélethozásra került sor, ezt is meg kell szüntetni. Egyértelműen ellenezzük a halálbüntetést minden körülmények között. Emellett továbbra is folytatjuk Egyiptommal a tárgyalásokat az, az e EU egyiptomi e, egyezmény keretében, és további javulásokat kívánunk elérni az igazságszolgáltatási eljárásokban, nem csak a kiskorú fogvatartottakkal kapcsolatban, akiket e- felnőttekkel együtt tartanak fogva, a kiskorú fogvatartási intézetekre felhívjuk a figyelmet, illetve a kiskorúakat elbíráló bíróságok szerepére. 17 éves volt Ibrahim Halav, amikor letartóztatták. Emellett szisztematikusan felvetjük a tömeges tárgyalások kérdését, amelyek nem felelnek meg a tisztességes eljárásnak, mert nem tartják, nem veszik figyelembe az egyéni felelősséget, hanem tömeges, tehát kollektív felelősséget vetnek fel aztán a túlságosan hosszúra nyúlt fogvatartási idők, illetve a fogvatartási körülmények kérdéseit is felvetjük. Örülünk annak, hogy jó az együttműködés az Európai Parlamentben, és igyekeznek az emberi jogi helyzetet felvetni Egyiptomban, és büszkék vagyunk az önök folyamatos támogatására. Köszönöm a figyelmüket. Grazie. Grazie al commissario. Köszönöm szépen biztos úr. Valamennyiüket üdvözlöm. Hét állásfoglalási indítvány